a végleges napirendet mindenki megkapta, és a politikai frakciók nevében a következő módosításokat javasolnám. Az Európai Unió alelnöke, illetve főképviselő asszonyának a két nyilatkozata az izrael és palesztin helyzetről, illetve a délszudáni helyzetről szerda délutánról kedd délutánra kerülne át. A bizottság nyilatkozata a 2020-as európai stratégiáról, illetve a szorú jelentésről a kedd délutáni időpontról szerda estére kerül át, és ez az előtt hangzana el, mielőtt a bizottság nyilatkozatot tesz a KKV-k finanszírozási lehetőségeiről, amennyiben nincsenek kifogások, akkor ez szerint módosul a napirendünk. Kérem, Rübik úr. Egy kérésem lenne, hogy a csütörtöki szavazás eléggé gazdag, tehát jó lenne, hogyha fél órával korábban kezdenénk. Elnök, ezt csütörtökön már előre hoztuk, úgyhogy ez nem a nyári vagy a téli időszámítással függ össze, hanem a szavazás előrehozásával. Az EPP frakció egy nyilatkozatot vár az alelnök főképviselő asszonytól a grúziai és különösen a ruszavi helyzettel kapcsolatosan egy TV állomás bezárásáról, és Brock úrnak megadom a szót, aki ezt kérvényezte. Elnök, elnök úr, tisztelt képviselőtársak, mindenkit arra kérek, hogy a frakciók közi vita vitatól függetlenül egy ezt a kérdést tűzzük napirendre már ezen a héten, ugyanis egy rendkívül sos helyzet szemtanúi vagyunk, és határozat született, amit, ami ellen tiltakozhatnánk, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos ügy. Nem fogadható el, hogy a keleti partnerség keretében, egy társulási megállapodás keretében a legutolsó független tévéállomást is bezárják, megbénítják. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos helyzet tekintettel a választási évre. Ez a szabadságjogokat súlyosan sérti. A, azt hiszem, hogy ezt nem a novemberi ülés szakon kéne, amikor egyébként ki volt tűzve megvitatni. Én azt kérném, és soha nem kértem még ilyen sürgősségi kérdé, kérést, de jó lenne, hogyha támogatnának abban, hogy ezt már most napirendre tűzzük. Köszönöm szépen, Brock úr. És akkor ezt is meg kéne kérdeznem, hogy ki támogatja, ki van Brock úr javaslata vagy kérése mellett, ellene. Hautala asszony. Um, Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Mindenkihez azzal szeretnék fordulni, hogy nem most beszéljünk erről a témáról ezen a héten, mert ahogy ez elhangzott, a delegáció a hét végén fog elutazni, és most lesz az első ilyen grúziai társulási parlamenti ülés. Nyilván lesz alkalmunk arra, hogy kollégáinkkal, mind a kormány képviselőivel, mind az ellenzékkel tárgyaljunk a látogatás során. Aztán szeretném elmondani azt is, hogy a korábbi kormány során is felvetődött egy hasonló kérdés, az imedi televízió lezárása, amit a kormány vetett fel, de semmiféle reakció nem volt ugyanazok részéről, akik most állásfoglalási javaslatot akarnak megfogalmazni. Harmadsorban mint az Euromest parlamenti gyűlés volt elnöke. Rendkívül aggaszt az, hogy kettős mércével mérünk, ezt nem engedhetjük meg magunknak, rendkívül súlyos a helyzet, ugyanis nagyon sok keleti partnerségi partnerünkkel. Köszönöm. Akkor viszont szavazzunk erről az indítványról. Meghallgattuk az indoklást, tehát a grúziai helyzet, illetve a Rusztavi 2-es TV állomás helyzete. Ki támogatja az indítványt? Kiszavaz ellene? Akkor elutasítottuk. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Kérdezem még egyszer, hogy mindenki szavazott-e? Lezárom a szavazást. Tehát elutasítottuk. Akkor a napi rend e tekintetben változatlan marad. A GUE frakció egy nyilatkozatot vár az alelnök főképviselő asszonytól a nyugat-szaharai zöld menet 40 éves évfordulójára vonatkozóan, amit a napirendre kéne szerda délután tűzni. Köszönöm, elnök úr! Most november 6-án lesz 40 éve, hogy Marokkó elfoglalta a nyugat-szaharai területet, azután, hogy 1973-ban aláírta az ENSZ kartáját. Az Európai Unió nem fordít politikai figyelmet erre a konfliktusra, és ezzel hozzájárul a status quo fenntartásához. Az ENSZ ennek erre a területre vonatkozó tervei mostanra megbénultak. Én szeretném megvédeni a, az emberi jogokat, és hogyha az Európai Unió is csatlakozni akar ehhez, akkor valamit tennie kell. Több tízezer ember 40 eh, éve eh, nem élhet nyugodtan a saját földjén. Eh, ráadásul most özönvízszerű eső is elöntötte a Tinduszi régió menekült táborait. És ezért szeretnék mellé állni ennek a kezdeményezésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ki támogatja az elhangzott indítványt, Lambert úr? Ce n'est pas évidemment parce qu'il s'agit de l'anniversaire du... Nyilván nem azért, mert a zöld dek fellépésének évfordulójáról van szó, hogy hozzászólok. November 1-én mini plenáris lesz Brüsszelben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ami a Góét illeti, talán Brüsszelben lehetne ezt a vitát lefolytatni a mini plenáris keretén belül. Lambert, eh, ez egy eh, másfajéle indítvány, a tartalmát eh, támogatja az eredeti indítványnak, de nem magát az indítványt, úgyhogy megkérdezem, hogy ki van Sánchez asszony indítványa ellen. Réda kolléga. Uh, Elnök úr, azt hiszem egy kicsit még korai november 6-áról beszélni, még októberban. Tudom, hogy a kommunisták rendkívül korán gondolnak a különböző évfordulókra, de nem kellene felgyorsítani a dolgokat. Aztán azt hiszem ez vita téma is, Spanyolországban és más országokban is. De nem hiszem, hogy az Európai Parlamentben kellene ezt megvitatni. Hogyha például a magrebi delegáción belül történik valami csere, először várjuk meg ezt. Köszönöm. Good. Rendben. Lamberts kolléga eh, novemberről beszélt, amikor megvitathatnánk akkor visszavonja az indítványát, és a frakció a novemberi ülésszakra javasolja áttenni ezt a kérdést. Kérem. Propuesta señor Lambers. Támogatjuk Lambers úr javaslatát azt, hogy arról, hogy a novemberi plenárison vitassuk ezt meg. Lasso. Akkor viszont én kérem, hogy Cimer asszonyt majd az elnökségi konferencián erről beszámol, illetve eldöntjük akkor majd, hogy napirendre vesszük-e vagy sem. Tehát akkor az eheti napirend változatlan maradt, és Rübig úr tehát azt kérte, hogy a csütörtöki szavazást 13 vagy fél órával, illetve 30 perccel fél órával korábbra kezdjük, ezt még nem bocsátottam szavazásra, de úgy látom, hogy sokan támogatják, tehát van-e, aki ellenzi, akkor formálisan ki kívánja a szavazási időt fél órával előrehozni. Ellene? Tartózkodás? Úgy gondolom, hogy első alkalommal vezényeltem le egy egyhangú szavazást. Meine lieben Kollegen. Kedves képviselőtársak, két dologra szeretném felvinni a figyelmet. A szavazási idő 30-45 percig tart, tehát most ezt 30 perccel előbbre hoztuk. Ezzel természetesen a frakció hozzászólási ideje 30 perccel rövidül, és ha bárki panaszsal kíván élni írásban, akkor majd ezt kopiban mindenkinek továbbítom, aki megszavazta ezt a mostani javaslatot. Tehát akkor eldöntöttük a napi rendet, és most következik Castaldo kolléga? Igen, köszönöm eh, a szót. Egy dolgot szeretnék felvetni. Eh, csütörtökön délelőtt a sürgőségeket fogjuk megvitatni, eh, úgyhogy fél órával hamarabb kell kezdeni, egyetértek Rubik úrral, de a sürgősségi kérdéseket nem igazán veszik eléggé komolyan Fontos, hogy legyen elég idő erre. Nem lenne jobb, hogyha mini plenárisra halasztanánk mindezt Brüsszelbe? Köszönöm. Castaldo. Castaldo kolléga, teljesen megértem ezt a javaslatot, de sajnálatos módon akkor arról kell tájékoztatnom, hogy szerdán egyáltalán nincs sürgősségi kérdés, illetve csütörtökön sem. Csütörtök délelőtt a normál vita szerepel a renden. Októberben két ülés volt, egyiken sem volt sürgősségi kérdés, de minden esetre elvileg ezt tudomásul veszük, és egyébként csütörtök délután is munkanap kedves hölgyeim és uraim, a következő napi rendi pont az adózással kapcsolatos. Először is Ferber kollégának adom meg a szót az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere témában. Sander asszony. Pondre, monsieur le président. Elnök úr, csak válaszolni szeretnék, és pontosítással élni az időhiányra, illetve arra, hogy a vitát a brüsszeli miniszekci plenárisra halasszuk. Én inkább azt szeretném elmondani, hogy használjuk fel teljes mértékben a Strasburgi rendelkezésre álló időt, emlékeztetnék arra, hogy csütörtök délután is a plenáris része, úgyhogy használjuk fel a csütörtök délutánt is, ahogy ez a szerződésekben áll, és akkor nem is kell arra gondolnunk, hogy ezt a vitát Brüsszelbe halasszuk. Köszönöm. La député. Elnök. Képviselőasszony. Talán nem figyelt oda, amikor mondtam, és most se hallgat. Zander asszony, már egy perce beszélek önhöz, de sajnálatos módon nem hallgat engem. Pontosan ezt mondtam én is, hogy ott van a csütörtök délután is, mint munkanap része, úgyhogy tökéletesen egyetértünk. Das Wort hat nunmehr